javaslatokkal, amikor már abba a szakaszba jutunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel a vitát berekeztem. Áttérünk a következő napirendi pontra. Szóbeli választ igénylő kérdés bizottsághoz. Hamisítás elleni kereskedelmi megállapítás, megállapodás. Tisztelettel köszöntöm Karel de Gucht biztos urat elsőként megadom a szót a szerzőknek öt hat szerző van első hozzászóló karl schlyter úr two percben. herr Varje institution har sin... Köszönöm szépen, elnök úr. Minden intézménynek megvan a maga szerepe. Az Európai Parlament a nép hangja az Európai Unióban, és a polgárok érdekeit kell, hogy védje. A bizottság a szerződések őre. Ebben az esetben az átláthatóság, az emberi jogok, azokat a parlamentnek is védenie kell. Ha nem férünk hozzá a dokumentumokhoz, akkor egyetlen intézmény sem tudja a szerepét betölteni, és nem tud megfelelni a polgárok elvárásainak. A biztosok a meghallgatáskor mind hangoztatták, hogy a parlament hozzá fog férni a dokumentumokhoz. A parlament elvárja, hogy a bizottság tartsa be ígéretét. Nagyon sok polgár aggódik a vélemény szabadság miatt, miatt, ugyanis egyre több a privát szférát sértő törvény születik, például internetes adatokkal kapcsolatban. Az Európai Unió nem fejlődhet, ha a polgárok nem támogatják. Hol van a transzparencia, az átláthatóság? Lehet, hogy a tartalma egy kicsit érzékeny a dolognak, de az uniónak meg kell mondani, hogy milyen feltételek érvényesek, hogy a transzparencia biztosított legyen, és egyidejűleg védeni kell az emberi és szabadságjogokat. Meg kell mondani, hogy melyek ezek a jogok, és ha ezeket rögzítjük, akkor lehet az előírásokat kidolgozni, és akkor tudunk fellépni a különböző bűncselekmények ellen. Most elfogadhatatlan a helyzet, hogy zárt ajtók mögött a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy mi van ebben a megállapodásban. A polgárok szeretnék megkapni a garanciát, hogy az elektronikus eszközeiket nem fogják átvizsgálni a határokon, és nem lesz a büntető, és a fejük felett nem vezetnek be büntető intézkedéseket. Azt várjuk, hogy itt és most ma ígérje meg, hogy ebben teljes mértékben részt tudunk venni, egyébként pedig csak azt tudom mondani, hogy a bíróság előtt találkozunk. Daniel Kaspari úr, kettő percben. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Herr Kommissar, Fälschungen, Schmuggel, Verletzung geistigen Eigentums a biztos úr, a hamisítás, a csempészés valóban nagyon nagy probléma számunkra, az Európai Unió számára és az egyes tagállamok számára, és probléma ez a vállalatok, a munkavállalók, a fogyasztók számára. Egyre több hamisított termékkel szembesülnek a belső piacon. Feltételezhető, hogy 250 milliárd euró értékben kerültek hamisítások a piacra. Ideális esetben, ha egy gyógyszert hamisítanak, vagy ha az anti-bébi tabletta nem működik, akkor teherbe esik a hölgy, és hogyha a gyógyszer nem működik, akkor viszont már életről, halálról van szó, és ez nem fogadható el. Hölgyeim és uraim, sürgősen tenni kell valamit a szellemi tulajdon megsértése ellen, a csempészés és a hamisítás ellen. Nem fordulhat elő, hogy 2008-ban 187 millió cikket kellett elkobozni a határokon, hamisítottakat, 20 millió ebből kifejezetten veszélyes volt, és a legtöbb Kínából érkezett. Úgyhogy itt mindenképpen cselekvésre van szükség. A Lisszaboni szerződés december elején, 1 lépett hatályba, és három évig foglalkoztunk vele, az Európai Parlament nem vehetett részt a múltban ebben a folyamatban olyan szinten, ahogyan ezt a jövőben megteheti. Azt szeretném, hogy a következő hetekben, hónapban nagyobb átláthatóságot biztosítsunk, hozzá kell férni az adatokhoz, amelyekből világosan kiderül, hogy mi történik most a tárgyalásokon, és milyen álláspontot képvisel a bizottság. Folytatni kell a tárgyalásokat, sikeresen kell ezeket lezárni, a különböző frakciók véleménye ismert. Azt szeretném, hogy a munkaadók, munkavállalók, az ipar és a fogyasztók szervezeteivel együtt észszerű megállapodásra jussunk, és vegyük figyelembe ennek során az áki kommunitért. Köszönöm. Köszönöm. Kaspári úr, következő felszólaló Bernd Lange úr, kettő és fél percben. Ja, danke schön. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, biztos úr. Három kérdés foglalkoztat engem. Az első. Miért nem nincs még transzparencia, hogyha Lisszaboni szerződés december 1 óta hatályban van, és már megvan az intézmény közi megállapodásunk is a bizottsággal február óta. Tehát egyszerűen nem értem, hogy a tanács továbbra is ott ül megfigyelőként az asztalnál, a parlamentet nem vonják be, és a dokumentumok nem nyilvánosak. Miért van ez így, biztos úr? A másik kérdés, ami foglalkoztat, az az, hogy ki tárgyal tulajdonképpen erről az egyezményről, az akta egyezményről. Hát az nem úgy van, hogy a WTO keretében TRIPS szerződésekről folyik a szó. Itt az egyes államok vesznek részt, és ahogy az Egyesült Egyesült Államokból halljuk, nagyon komoly gazdasági érdekek forognak kockán. Hát kérdezem, hogy nem lehetne standardokat meghatározni, amelyek végre mindenki számára érvényesek, noha nem mindenki ül ott a tárgyalóasztalnál. A harmadik kérdés, biztos úr, ami igen foglalkoztat, az az, hogy a tartalma mi ezeknek a tárgyalásoknak. Az én kérdésemre a meghallgatása során azt mondta, hogy az aki kommunitért biztosítani kell de most megnézem a papírokat, amelyek kiszivárogtak, akkor bizony kételjeim vannak ebben a vonatkozásban. El tudom képzelni, hogy ott folyik a tárgyalás, és hogy az internetet le lehet zárni, hogy szolgáltatókat ilyen segéd, serifnek nevezik ki a gazdasági érdekek érdekében, és korlátozzák a tudományt, a kutatást, ez is elképzelhető. Néhányak meg még ilyen általános felügyeleti rendszert akarnak bevezetni, hát kérdezem, akkor hol van itt az aki tér? És a kárpótlás kérdése is fontos, az elveszett haszon, az hol van, hogyan lehet ezt kárpótolni. Azt hiszem, hogy ez nem felelhet meg a mi politikánknak, és végül pedig biztos úr, ott van az a kérdés is, hogy mi is a helyzet az online-offline viszonyában. Ha azt olvasom, hogy az online-offline mind a kettő a digitális világot jeleníti meg, hát akkor a laptopokat át lehet vizsgálni, meg az iPodokat, meg az MP3 lejátszókat. Hát válaszoljon kérem erre a három kérdésre. Köszönöm. Köszönöm, Lange úr. Következő hozzászóló kettő és fél percben, Nikoló Rinaldi úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy itt az eredeti bűnről van szó, amiről beszélünk. A titok, a titkos tárgyalások, és ez tovább súlyosbodik, mert aszimmetria van, az amerikai ipar nem jutott hozzá bizonyos információkhoz, illetve pontos és ugyanez problémát vetett fel az európai intézmények szintjén is. Ez más esetekben is felvetődött, már erről beszéltünk a Koreával folytatott tanácskozáson, és a Lisszaboni szerződéssel véget kell vetni ennek a titkos tárgyalás sorozatoknak és a kilengés kapcsán a, úgy harcolunk a hamisítás ellen, hogy egyéb harcokat is vigyünk, mint hogyha ez lenne a jelszó, hogy mindent is ne akárhogyan megcsináljunk. Ez egy olyan küzdelem, ami egy, az Európai Uniónak, egy kereskedelmi hatalomnak fontos. Én Velencéből származom, amit önök is jól ismernek és azok a normák, amik a hamisításokra vonatkoznak, itt gondolkodom, gondolok mindenek előtt a muránói üvegre, nagyon szigorú büntetések voltak, annak idején halálbüntetéssel büntették a hamisítást. A, de nagyon komoly veszélyek fenyegetik jelenleg is a nemzetközi kereskedelmet ennek a megállapodás miatt ez a közvéleményt is foglalkoztatja, és a biztos, bizottságnak is tisztában kell ezzel lennie. Annyira súlyos ez a probléma, hogy ez közvetlenül a nemzetközi kereskedelmet érinti, de egyre kevésbé foglalkoznak ezzel. Még a bizottságon belül is ami minket aggaszt, az mindaz, ami az információs és a szólásszabadsággal kapcsolatos az interneten, illetve a magánélethez való jog, a büntető és polgári következmények például az internet szolgáltatók számára, és van egy vörös vonal, amit nem szabad átlépni, egy határvonal. És itt a bizottságot kérném, hogy legyen óvatos kereskedelmi szempontból jó lenne, hogyha biztosítana engem arra a biztos úr, hogy az akta az valóban meg tudja-e akadályozni az olcsóbb, kedvezményesebb gyógyszereknek a a kiszűrését, és ugyanakkor biztosítja a generikus készítményeket, amelyek biztonságosak, csak olcsóbb, csak fejlődő országok gyártják, és ez a... Percben Helmut Scholz úr. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, de Gucht biztos úr amikor tíz kormány képviselőivel találkozik, és ott világszerte érvényes felügyeleti rendszerekről beszélnek, és különböző büntető eljárásokról, határellenőrzésről, internettel kapcsolatban, hát akkor ne csodálkozzon, ha plegykák terjednek el, kérdések merülnek fel, és a polgárok sok mindent tudni szeretnének. Csatlakozom a kollégáim kritikus megjegyzéseihez. Nagyon komoly aggodalmak vannak itt. Milyen meggondolások állnak a megállapodás mögött? Ugye eredetileg ez a mérnöki teljesítmények és a szabadalmak védelmét volt hivatva szolgálni, de beleavatkozik a polgárok jogaiba és a az innovációs potenciált is sérti, és a személyes adatokat is. Az alapjogi karta azonban ezt másképp szabályozza, és mi erre önt folyamatosan emlékeztetni fogjuk. Ez a megállapodás az egész világra hatással van. A országok fejlődő országok, a civil társadalom kizárásával, a szakszervezetek, a parlamentek kizárásával, annyi nyilvánosság kizárásával tárgyalnak mindenről, és az Európai Parlament mandátuma nélkül tárgyalnak és kétoldalas összefoglalókat adnak hosszú tárgyalási fordulókról, és hogyan próbálják végre betartani az új előírásokat, hozzáférhetővé tegyék ezeket a dokumentumokat. Ha azt mondja, hogy a frakcióm aggodalmai alaptalanok, akkor bizonyítsa be, mutassa be a tárgyalási dokumentumokat hogyha azt akarják, hogy a parlament hozzájáruljon a tárgyalásaik eredményeihez, akkor a demokratikus döntéshozatallal éljenek. A demokráciának része mindez, és nem lehet itt a hátsó szobákban megállapodásokat kötni. Holc úr, következő hozzászóló kettő percben Sayed Kamal úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, biztos úr. Úgy gondolom, tisztelt biztos úr, hogy ön is látja, hogy milyen érzések vannak a parlamentben és mi valamennyi frakcióban. Egyért, bár vannak véleménykülönbségek, a ö, hamisított termékekkel kapcsolatban és a jogokkal, de abban mi valamennyien egyetértünk, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség. Ez egyértelmű üzenet amikor tárgyalásokat folytatnak, akkor nincs meg a kellő átláthatóság. Nem ismerjük az alapelveket, és azt, hogy mi a tárgyalási pozíció a tárgyalások folyamán. Tehát itt egyszerűen vákum van, hogyha vákumot hoznak létre, akkor pedig különböző híresztelések töltik ki a vákumot. Nem rendelkezünk a hivatalos dokumentumokkal, és ebből látható az, hogy mi történik akkor, hogyha nem osztják meg az információt, hogyha nem eléggé átláthatóan mennek a dolgok valamikor szükség van a bizalmas tárgyalásokra, és nem akarjuk természetesen azt mondani, nem akarjuk kiadni azonnal a tárgyalási pozíciónkat. Mi azt kérjük, hogy észszerű transzparenciát, átláthatóságot adjanak. Miért nem férhetünk hozzá a szövegekhez, a dokumentumokhoz? És hogyha ne, legalábbis valamennyit mondjanak, vagy mondják el azt, hogy mik az alapelvek a tárgyalások kapcsán. Például fogjuk-e támogatni azt a javaslatot, ami az asztalon van, hogy az MP3-asokat és a laptopokat el lehet kobozni a határon. Mi az Európai Uniónak az álláspontja ezzel kapcsolatban? Ezt egyszerűen tudnunk kell. Ez nagyon fontos és a, mindenképpen egy széleskörű kompromisszumot sikerült elérnünk, akkor is, hogyha vannak különböző vélemények. Tehát biztos úr az ön kezében van, hogy bizonyítsa, hogy megfelelő átláthatóság van, és a demokratikus elszámoltathatóság megvalósul. Köszönöm, Kamal úr. Most pedig felkérem Karel de Gucht biztos urat hozzászólásának megtartására. Thank you, uh... Köszönöm szépen, Értem én az aggodalmaikat a tárgyalásokkal kapcsolatban. A tárgyalások azért folynak, hogy javítsuk az innováció védelmét minden területen és a tulajdonjogokat is érvényesítsük. Akkor, hogyha versenyképes gazdaság akarunk maradni, akkor az innováció nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon és ez az egyik fő komparatív előnyünk a világpiacon. Úgyhogy biztosítani kell, hogy ez a komparatív előny megfelelő védelmet kapjon a legfőbb exportpiacainkon Megpróbáltuk ezt a kérdést a multilaterális szervezetekben, WTO-ban is felvetni néhány évvel ezelőtt, azonban ezek a kísérletek nem voltak sikeresek, más országok blokkolták. Úgyhogy annak ellenére, hogy a globális megoldást szeretnénk, nincs más választásunk, mint az, hogy a jó szándékúakkal koalíciót alakítsunk. A végső megállapodás az aláíró országokra lesz kötelező. Mi persze jobban szeretnénk, ha több ország, különösen a feljövő gazdaságok, a fejlődő országok csatlakoznának és ezért érthető, hogy ezek a tárgyalások bizalmasak. Ez nem szokatlan. A tárgyalások azok sok esetben szükségesé teszik a, azt, hogy bizalmasak legyenek, mert így szabadabban érezhetik magukat a tárgyaló partnerek. A másrészt azonban egyetértek azzal, hogy a parlamentnek megfelelő tájékoztatásra van szüksége a tárgyalások haladásával kapcsolatban informálni kell a parlamentet, és meg kell győzni a partnereinket, hogy értsenek egyet a transzparenciával. Ami pedig a parlamenttel való viszonyunkat illeti, az iránymutatásokat átadtuk önöknek, a releváns fontos dokumentumokat, amelyek a DJ Trade dolgozott ki, ezt megkapták a megfelelő illetékesek és a tagállamok is a keret megállapodás keretében. És az akta is sok esetben megvitatásra került az Intában az elmúlt években. Hozzáfűzöm, hogy a bizottság két konferenciát szervezett 2008. júniusában, 2009. áprilisában az érdekeltek számára, ezen minden polgár, NGO és a média is részt vehetett. Március 22-én is lesz egy konferencia Brüsszelben Értem, hogy úgy érzik, hogy ez nem elegendő, hogy nem kapnak megfelelő képet arról, hogyan állnak a tárgyalások én utasítottam a szolgálatomat, hogy tartson briefinget az érdekelt képviselők számára a tárgyalások minden aspektusáról, és ez minden további tárgyalási forduló után az önök rendelkezésére áll majd. Látom, hogy a legjobb módja az önök számára, hogy megtudják, mi történik a tárgyalásokon, az lenne, hogyha elolvasnák magának a tárgyalási jegyzőkönyvnek a szövegét. Ez világos képet adna önöknek arról, hogy pontosan hol is állunk a tárgyalásokon. Azonban önök bizonyára tudják, van megállapodás az akta tárgyaló felek között, hogy a megtárgyalt szövegek csak akkor válhatnak nyilvánossá, ha minden fél egyetért azzal a bizottság, az ezt támogatná, amint csak lehet, azonban a néhány partner ellenzi azt, hogy ez hamar nyilvánosságra kerüljön. Én nem értek egyet ezzel, de egyoldalúan nem szeghetem meg ezt a titoktartási kötelezettséget. Ugyanis akkor a tárgyalások sikere foroghat kockán. Áprilisban lesz a következő tárgyalási forduló. A bizottság a tárgyaló partnereire megpróbál nyomást gyakorolni, hogy hozzuk nyilvánosságra azt, szöveget, el fogjuk mondani a parlament aggodalmait minden tárgyaló partnernek, az Egyesült Államoknak. És mindenki érdeke, hogy világosan lássuk, hogy ezek a tárgyalások miről is szólnak. És még fontosabb, hogy azt is lássuk, hogy miről nem szólnak. Végül pedig, ami pedig az önök tartalmi aggodalmait illeti, a legfőbb elve a bizottságnak az, hogy a, cél, hogy a tulajdonjogok elleni sérelmek ellen fellépjünk, hogyha ennek nagyon komoly kereskedelmi vonatkozásai vannak a polgárjogok védelmének figyelem előtt tartásával. Az akta az csak a szellemi tulajdonjogok megvalósításáról szól, és nem pedig a különböző törvények módosításával, mint az új jogok létrehozása, vagy azok tartalmának, időtartamának módosítása. De a, azt biztosítani kell, hogy az újítók azok a jogaikat a bíróság előtt is érvényesíthessék, például a divattervezők, hogyha hamisítással találkoznak, akkor látniuk kell, hogy a jogaik megfelelő védelmet kapnak. Harmadsorban az aktának meg kell felelnie az AKI kommuniternek, beleértve a harmonizáció jelenlegi szintjét. Az e-kereskedelem, a telekom keret és az adatvédelmi rendelkezések is ide tartoznak. A az európai jogszabályokat nem lehet a háttérben, a hátsó szobában harmonizálni. Ez az unió számára nem követ nem valósíthat meg új követelményeket, új jogszabályt. Azonban a felfedezők és az innovátorok számára megfelelő védelmet biztosíthat. Értem az önök által elmondott aggodalmakat, és nagyon fontos, hogy harcoljunk a hamisítások ellen. Világosan fogalmazok, ne legyünk kétértelműek, kétértelműek mindenképpen megfelelő válaszokra van szükség. Ez sok esetben nem kötelező Európában az egyes tagállamoknak különböző a megközelítése. A rugalmasságot meg akarjuk őrizni, miközben az alapvető szabadságjogokat teljes mértékben tiszteletben kívánjuk tartani. Az Európai Unió nem fogadja el, hogy az akta kötelezettséget biztosítson például arra, hogy a bizonyos embereket lekapcsoljon az internetről. És ez a generikus generikus orvosságokhoz, gyógyszerekhez való hozzáférés sem biztosíthatja és mint már mondtam a meghallgatásom során, a problémával foglalkozunk majd a vámszabályok felülvizsgálata során. Kérdezték, hogy hatástanulmány folyik-e. A bizottság az akit nem fogja megsérteni, mindenképpen azt tartja szem előtt a 2004-es irányelv során készült, annak előkészítésekor készült hatástanulmány tanulmány az EPR-rel kapcsolatosan. És mi a OECD tanulmányok következtetéseit is figyelembe vettük, és ez az OECD tanulmány is foglalkozik ezzel, 250 milliárd dollárra teszi az értékét, és ez nagyon komoly összeget jelent. Ez nagyon kimerítő elemzést is tartalmaz a hamisítványokkal kapcsolatban. Azzal fejezem be, hogy értem az aggodalmaikat, és igyekszem megfelelni elvárásaiknak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, de Gucht biztos úr! a következőkben képviselőcsoportok nevében történnek felszólalások elsőként tokia safi asszony kettő és fél percben parancsoljon asszonyom! <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr, amióta hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, új lehetőségeink vannak, és szeretnénk, hogyha ezek tiszteletben tartásra kerülnének. Meghallgattunk, és azt kérjük öntől, hogy hozzon létre egy olyan folyamatos konzultációs eljárást is, átlátható eljárást az akta ügyében, oly módon, hogy az Európai Parlament és azon állampolgárok, akik itt képviselve vannak, rendszeresen tájékoztatást kapjanak arról, hogy hol tartanak a tárgyalások, hogyan haladnak. Emellett természetesen a bizalmasságot is figyelembe véve, hogy ezt ön is említette. Azt akarjuk, hogy részt vehessünk teljes mértékben a jogalkotásban, hozzáférjünk az anyagokhoz és a tárgyalásnak az összefoglalóihoz az én frakcióm és jó magam is arra ösztönözzük önt, hogy folytassa a tárgyalást úgy, hogy egy többoldalú megállapodás szülessen, amiben javulnak a különböző ö, szellemi termékek jogoknak a védelme, és hogy a feltörekvő gazdaságok, Kína és mások is ehhez csatlakozni tudjanak. A hamisítás az mindenképpen egy ö, sorscsapás, tisztességtelen verseny, és nem csak a testnek, az, a gazdaságnak, a társadalomnak veszélyes, hanem a szellemre is. A szerzőket és a vállalatokat is megfosztja attól, hogy a munkájuk eredményét élvezzék, és másokat pedig nem ösztönöz arra, hogy innovatív, kreatív tevékenységet folytassanak. Holott tudjuk, hogy ez az Európai Unió versenyképességének a lényege úgy gondolom, hogy saját digitális környezetünk fejlesztésével nem takarhatjuk, hogy a hamisítás már nem materiális, immateriálissá vált. És az internettel foglalkozókat, és akik el, visszaélnek a jogokkal, azokra is oda kell figyelni. És találjuk meg a megfelelő egyensúlyt a jogok és a kötelezettségek között. Köszönöm szépen. Köszönöm, Szaifi asszony következő felszólaló two percben david martin úr. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, köszönöm, eh, biztos úr azt mondta, hogy megértette aggodalmainkat, és igyekszik tenni az ügy érdekében. Én nem vagyok meggyőződve teljes mértékben arról, hogy érti minden aggodalmunkat a tárgyalások menetével kapcsolatosan. Mindenképpen biztosítani kell a tulajdonjogok védelmét, és a hamisítványok sok esetben fenyegetik fenyegethetik az emberi egészséget, és mi természetesen nem vagyunk a nemzetközi együttműködés ellen, amikor a hamisítás ellen harcolunk és a tulajdonjogok védelméért, de hát ezt megfelelően kell alakítani, és én úgy gondoltam, amikor azt mondja, hogy biztosít bennünket erről, akkor ez azt is jelenti, hogy nem fog a hátsó ajtón bejönni, mert ez nem lesz elfogadható. Én elfogadom azt, amit mondod, de erre vigyázni kell, és hogy természetesen nem fogják mondja az internetről lekapcsolni a polgárokat. De azt kérem, hogy ha valamit bűnözővé, valakit bűnözővé nyilvánítunk, akkor mindenképpen tekintettel kell lenni a megfelelő jogszabályokra, és megfelelő arányosságról is kell biztosítani minden esetben. Sokan elmondták, hogy nem ismerjük a jelenlegi helyzetet. Örülök, hogy vállalta azt a kötelezettséget, hogy nagyobb betekintést enged számunkra. Meg kell győznie a többi partnert, és biztostsák számunkra a hozzáférést és most már világos az ön számára, hogy ott állunk a háta mögött, támogatjuk. És én üdvözlöm a generikus gyógyszerekkel, a generikumokkal kapcsolatos megjegyzéseit is. Köszönöm. Következő felszólaló Sofia Intveld asszony, kettő és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves képviselők! Amikor ez a Beszéltünk arról, hogy hogyan akarjuk a kreatív intellektuális tevékenységét védeni állampolgárainknak. Ez néhány évvel ezelőtt. Akkor kijelöltöttünk egy utat. Már a Harry Potter könyv napokkal előbb is már kiszivárgott. Egyszerűen letöltik illegálisan egy laptopra vagy egy MP3-asra, és átviszik a határon. Tisztelt biztos úr, üdvözlöm az átláthatósággal kapcsolatos észrevételét, de az a rövid feljegyzés, amit ön is adott meg, azt kérték, hogy nem igaz, hogy alá kellett írniuk egy titkoltaktartási záradékot, és ez köti önöket. Szeretném akkor tudni, hogy most akkor melyik az igaz, hogy alá kellett írni, vagy nem kellett aláírni. És hogyha nincsen egy ilyen titkossági záradék, akkor minden dokumentumot azonnal le, lehet hozzáférhetővé kellene tenni. Ha viszont van egy ilyen záradék, akkor pontosan kellene tudni, hogy mit fog tenni a biztos annak érdekében, hogy megfelelően tájékoztassa nem csak a házat, hanem magát a ö, nagy közönséget is mert a, a titkosságra való hivatkozás nem elegendő. Az állampolgároknak tudniuk kell, hogy milyen döntések érintik a szabadságjogaikat. És a titoktartási záradékoknak a múltba kell, van a helyük, a megfelelő átláthatóságot kell biztosítani. A demokratikus legitimitása ezeknek a tárgyalásoknak nagyon gyenge lábakon áll. Nem az Európai Uniónak az elveit fontos betartani. Nem kapottak ezek a tárgyalások parlamenti támogatást. Hogyha 27 különböző miniszter úgy gondolja, hogy ők maguknak adhatnak mandátumot a titkos tárgyalásokra alapvető szabadságjogairól az európai állampolgároknak, akkor erről csak azt tudom gondolni, hogy más az demokráciával kapcsolatos felfogások, mint az enyém. Nem három különbözőt lehet, nem szabad elkobozni a mobil mobiltelefonokat, a ö, laptopokat. Garanciákra van szó, de ilyen ö, ö, rendelkezéseket nem szabad becsempészni a hátsó ajtón. jövő héten megy majd új-Zélandba, gondoskodjon arról, hogy ne legyen semmi illegális a laptopján. Asszony, következő felszóló másfél percben Christian Engström úr. Thank you köszönöm szépen először is gratulálni szeretnék a biztos úrnak hogy végre elérte azt, hogy szó esik mindenről, és látják, hogy a polgárok érdeklődnek az Európai Uniós politika iránt. De mindek ezt elmondtam, úgy érzem, hogy a módszereket illetően bírálnom kell önöket. Nagyon dühítő, hogy sok esetben a nagy társaságok érdekében korlátozzák a szabadság jogokat. Ezeket biztosítani kell a nagy társaságokkal szemben is. És hogyha nincs meg az átláthatóság, akkor ezt nem lehet nyomon követni Holnap szavazunk egy állásfoglalásról, amely felszólítja a bizottságot, hogy tartsa be a szerződéseket és biztosítsa a transzparenciát. Remélem, hogy a parlament nagy többséggel fogja ezt elfogadni. Ugyanis eh, a nyílt társadalom sarokköve ez a fajta szabadság és ezeket a jogokat az információs korszakban biztosítani kell. Ez jog és kötelezettség egyszerre, és a bizottságot mindig is emlékeztetjük, hogy ez a parlament, nem pedig a lábtörlő. Köszönöm, Engström úr. Következő felszólaló kettő percben Edward Kozusnyik úr pane předsedající já jsem původně chtěl eh, všem eh, především tady poděkovat panu eh, komisaři. köszönetet mondanok a biztos azért hogy sikerült áttörést elérnie szemben aki abszolút nem volt tekintettel az Európai Parlamentre, és semmilyen tájékoztatást nem adott. De most zavarban vagyok, ugyanis mindig is azt mondták nekem, hogy a fontos személyiségeket tisztelni kell, és de Gucht úr éppen a szemüvegét tisztította, amikor itt a ö, kollégám beszélt. Én a magam részéről ö, üdvözlöm a kezdeményezést, a ö, személyi, a tulajdon, szellemi tulajdon nagyon komoly védelmet érdekel, és hát itt Oroszország és Kína sértik leginkább a jogokat. Az egyezmény tartalmát még mindig köd veszi körül, ahogy az előttem szólók elmondták. Én szeretném a bizottságot felszólítani, hogy mint a tagállamok képviselője, tárgyaljon, és ez ne a francia digitális guillotine exportját segítse csupán elő. Köszönöm szépen. Oszusnik úr. Következő felszólaló Eva Britt Svensson, asszony egy percben. Tack, herr talman. Herr kommissionär, jag måste säga att... Köszönöm szépen, elnök úr, meg kell, hogy mondjam, hogy csodálkozom, és egyben fel is vagyok háborodva. Ha a bizottság védi azt, hogy bizonyos dolgokról titoktartás mellett tárgyalnak, de hát ott vannak a törvények, és a törvények alapjogokról szólnak, a polgárok alapjogairól, a személyes integritásukról, hát eh, akkor ezt nem lehet védeni, hogyha a, nincsenek meg a megfelelő információk, hogy követelem azt, hogy azonnal szakítsák félbe a tárgyalásokat. Aztán majd el lehet újra kezdeni őket, ha az akta partnerek megállapodnak abban, hogy ez a nyilvánosság előtt demokratikus módon történik. Úgyhogy szeretnék minden papírt látni most, és minden ö, polgár számára ezt biztosítani. Itt a demokrácia alapelveit érintik, hogy megvan a megfelelő információ, különösen, hogyha ezek alapjogokkal, polgárjogokkal kapcsolatosan, úgyhogy most azonnal tegyenek ki minden papírt az asztalra, ezt meg kell tenni egy demokráciában. Köszönöm. Köszönöm, Szenzon asszony következő hozzászóló lawrence stassen asszony kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr! Amikor egy ügyet zárt ajtók mögött tárgyalnak, akkor valamennyi vészjelző azonnal megszólal, és ez most ez az eset. Az Európai Parlamentet igenis tájékoztatni kell egy zárt, mögött, zárt ajtók mögött működő konyha az mindig aggodalmat vált ki, mert az állampolgár nem szólhat bele Fontos, hogy tudjuk, hogy mi fog kikerülni ebből a konyhából. Az Európai Parlamentnek igenis hozzá kell, hogy szólhasson a titkos dolgokhoz. Egyszerűen abszurd a helyzet, mert a parlamentnek és az e állampolgároknak tájékoztatásra van szükségük. Ami az akta kapcsán kirajzolódik, eléggé aggasztó amit előirányoznak, például internettel kapcsolatban, nagyon súlyos dolog a szabadság például, a szabadság a jogok kerülnek veszélybe. Ezt nem lehet elfogadni. Továbbá a szubszidiaritás elvét is megsértik. A nemzeti parlamenteknek nincsen beleszólni valójuk és ragaszkodunk az átláthatósághoz, és teljes mértékben ellenezzük azt, hogy bünt bűnözőnek nézzék az állampolgárt. Egyszerűen ehhez csak hozzájárulunk. Mit tesz a bizottság ebben a, ebben a titkos konyhán, ahol ö, zárt ajtók mögött folynak a dolgok? És az amerikai vállalatok hogy kerülnek bele? Hogy kerülnek oda a tárgyalásokra? Vannak ö, kereskedelmi ö, érdekek, amik védelemre kerülnek, és talán az európai állampolgárok érdekei kevésbé fontosak? A mi pártunk azért küzd, hogy az állampolgárok érdekeit tartsuk szem előtt a mi pártunk eh, természetesen ellenzi a gyógyszerhamisítást, de nem erről szólnak a tárgyalások. Azról van szó, hogy az állampol, az ö, képviselők nem tudnak véleményt mondani, mert minden titkosan folyik, és nem kapunk megfelelő tájékoztatást. Nem tudjuk elképzelni, hogy jobban megsértsék a parlamenti mandátumot valójában minden zárt ajtók mögül megy, és ki van írva, hogy zárt... Köző hozzászóló kettő percben, Susanna Rojtova asszony. Vážení kolegové, pane komisaři, Eh, globalizace a zejména vstup Číny. Biztos úr, a globalizáció és különösen Kína csatlakozása a WTO-hoz nagyon nagy problémát hozott. Tudjuk, Európát előzönlik a hamis termékek, amelyek egyre veszélyesebbek az emberi egészségre és komoly gazdasági kárt okoznak a vállalatoknak a polgárokat, és a vállalatokat ez nehezen érinti, és a tagállamok felügyeleti lehetőségei nem tartanak lépést, joggal követelnek hatékonyabb intézkedéseket európai szinten, beleértve a büntetést a hamisítók számára. És ez elő kell, hogy segítse az együttműködést. Azonban azt nem gondolom, hogy az legyen a célunk, hogy büntessük meg a diákokat, ha letöltenek valami játékot az internetről. Az egyezmény tartalma titkos, nem ismerjük. Csak bizonyos dolgok szivárognak ki belőle, és ezek az európai polgárok jogait érintik. A bizottságnak nincs mandátuma, ezért attól tartok, hogy ennek az egyezménynek az elfogadását a parlament elutasíthatja, ugyanúgy, ahogy a SWIFT egyezményt, hogyha nem kapja meg a megfelelő tájékoztatást arról, hogy miről is szól egy az egyezmény. Nem akarom hogy ismét kész tények elé kerüljünk, hogy elutasítsuk vagy elfogadjuk az aktát, anélkül, hogy a szövegről részletes vitát folytathatnánk, és el tudnánk oszlatni a polgárok félelmét. Stratégiai hibának tartom, hogy éppen Kínát nem hívták meg a tárgyalásokra, ahol a legtöbb hamisítás. A bizottság meg tudná mondani, hogy miféle taktikáról van itt szó, és mit kíván tenni Kínával, hogy Kína később csatlakozzon az egyezményhez. Úr, Köszönöm elnök úr Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az európai ambíciók, ahogy azt tűzték ki célul, hogy a legnagyobb világgazdaságá váljunk. Ezek az ambíciók összefüggnek a termelékenységhez, a fellendüléshez, új piacok megszerzéséhez. Ezen keretek között a kereskedelmi ö, hamisítás elleni ö, ö, küzdelem fontos, a, az intellekt, szellemi termékek, ezek olyan, term, olyan termékek, amik a rendszert versenyképesebbé tehetik. Itten különböző jogbiztonság, demokrácia és egyéb elvek is szerepet játszanak. Olyan szabályokról van szó, amelyeket az elmúlt évek során megsértettek a pénzügyi spekuláció kapcsán. Hogyha ezzel ellen akarunk küzdeni, ami 500 milliárd dollár tesz ki évente, és ami összefügg a szervezett bűnözéssel, veszélyezteti az alapjogokat, mint például az egészséghez való jogot, e, hogyha például a gyógyszer hamisításra dolgozunk. Ezeket kell látni, hogyha az aktának a fontosságát meg akarjuk érteni. Ugyanakkor nem e, tekinthetünk el attól, hogy elmondjuk, hogy tiszteletben kell tartani bizonyos alapelveket is, bizonyos együttélési szabályokat is biztosítani kell. Nem tagadhatjuk aggodalmainkat, hogy milyen jogi alapra támaszkodik ez a jogszabály, illetve a tárgyalási mandátummal kapcsolatban is vannak aggájaink. Az állampolgárokat pedig tájékoztatni kell méghozzá hivatalosan és nem a kulisszák mögött. A bizottság tárgyalóinak pedig meg kell mondaniuk, hogy hogyan állnak ezek a tárgyalások. Hozzá kell, hogy férjünk a megfelelő információhoz oly módon, hogy megfelelően tudjunk értékelést végezni meg kell próbálni jó együttműködéssel dolgozni a parlament és a bizottság között. Ez az egyetlen lehetőség, hogy Európai Unió elérje céljait. Ebbe az irányba kell munkálkodnunk. Következő hozzászóló Alexander Alvaro úr, kettő és fél percben igen, tisztelt elnök úr, de Gucht biztos úr, nagyon nehéz örökséget vett át. Ha a téma nem lenne ilyen komoly, akkor akár mosolyogni is lehetne a spekulációkon, azonban ezt nem tudom megtenni. Egyrészt azért, mert a termékhamisítás nagyon súlyos jogsértés, és ez a gazdaság integritását és az emberek egészségét veszélyezteti. Nagyon komoly a gazdasági veszteség, amelyet ez okoz. Ez 2007-ben 185 millió euró volt, és ez nagyon 185 milliárd euró, több, mint az Európai Unió költségvetése. Ez elősegíti a bűnözést, megsemmisíti a munkahelyeket. Ez nem lehet az érdekünk. Ezen túlmenően az orvosságok, gyógyszerek hamisítása fenyegető méreteket ölt az emberek, akik beveszik, nem tudják, hogy hamisított termékekről van szó. Ez nagyon nagy kockázattal jár. Így kézenfekvő, hogy a az érdekünk az, hogy cselekedjünk. És világossá kell tenni, hogy az Európai Bizottság mandátuma szigorúan az aki kommunitér keretei között kell, hogy maradjon, hogy nehogy egyfajta bolond ügy jöjjön ki ebből. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta az Európai Parlamentet átfogóan tájékoztatni kell az egyezményről folytatott tárgyalások állásáról, hiszen egyet kell, hogy értsünk ezzel. Az Európai Parlament teljes transzparenciát vár el, a tárgyalási dokumentumokat tegyék hozzáférhetővé. Ha a bizottság el akarja kerülni hogy további plegykák és mindenféle hiedelmek terjedjenek, akkor meg kell tenni a tájékoztatást. Három kérdés merül fel. Először is és a bizottság garantálni tudja-e, hogy ez nem lesz egy szokatlan rendszer, ugyanis az elektronikus kommunikációs irányelvnek ez ellentmondana. Garantálni tudja a bizottság, hogy nem lesz az internetes szolgáltatók felelősségével kapcsolatban változtatás, mert ez sérteni az e-kereskedelemről szóló irányelvet. És itt nem lehetnek büntető jogi rendelkezések, amelyek uniós hatáskörön kívül esnek, hiszen a büntető jogért a tagállamok felelősek, azonban a bizottság a szerződések őre. Köszönöm a figyelmüket. Következő felszólaló Jan Albrecht úr. több mint egy évvel ezelőtt az Európai Parlament mi világosan felszólítottuk a bizottságot, hogy az acta szerződéssel kapcsolatos tárgyalások legyenek átláthatók és a nyilvánosság előtt folyjanak, és hogy végül is a termékhamisítás elleni szabályokat betartsák. Mit tettek önök? A világon semmit, semmit, ellenkezőleg közösen az úgynevezett jó szándékúak koalíciójával elkezdtek tárgyalni. Egy abszolút titkos módon, titkos demokráciával, a demokráciával ellentétben messze túlmenően a szellemi tulajdonra vonalkozó rendelkezéseken. Nem kapunk tájékoztatást önökről, és az igazi botrány az majd csak most jön, ugyanis december 1 -e óta már nem ignorálhatnak bennünket, és nem lehet, hogy a tanácssal együtt a hátsó szobákban tárgyaljanak. A polgárokat képviseli a parlament, és a Lisszaboni szerződés végre ennek véget vet. Hát azt kérdezem, mit csinálnak önök, mint bizottság, önök a szerződések őrei? Önöknek kell gondoskodni arról, hogy a jól megfogalmazott uniós szerződést be is tartsák. És hogyha ezt nem tudják százszerzelékig garantálni, akkor a parlament parlamentben megint csak nem lesz a válasz. Ha meg úgy gondolják, hogy e, ezzel a tárgyalással nem tudják garantálni a szerződés betartását, akkor állítsák le mindaddig, amíg nem tudják ezt garantálni. Ezért mi zöldek azt mondjuk, hogy cselekedjenek most. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albrecht úr. Következő hozzászóló egy percben, Patrick Le Jarik úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr! valamennyien ellenezzük a hamisítást és az illegális letöltéseket, de biztos úr ön mondta el egy gyermekmesét azért, hogy igazolja, hogy egy nemzetközi tárgyalásról a népek háta mögött és a képviselők, népek képviselőinek háta mögött tárgyalnak. A 218-as cikke a Lisszaboni szerződésnek a következőt mondja, az Európai Parlament azonnal és hiánytalanul tájékoztatást kap mindenféle nemzetközi szerződés tárgyalásáról és megkötéséről. Az akta esete pontosan ez. Tehát kérem, hogy a saját szavait, saját szerződését tartsa tiszteletben. Csak aggódhatunk a szabadságjogok miatt. egy téves hamis letölt, illegális letöltés és az ezzel kapcsolatos eljárás nem megfelelő kezelést tesz. Sőt, lehetővé fogja tenni, hogy a vámosok átnézzék a telefonját, a az MP3-asát vagy a számítógépét bárkinek a terrorizmus elleni harcnál is ugyanez volt, de a SWIFT-tel kapcsolatban már megnyerte a parlament a csatát önökkel ellen, és ugyanez lesz az aktával is, hogyha a kalózkodás és a hamisítás ellen akarunk küzdeni, akkor ez még a gyógyszer esetében is, hogy ami, tehát ezt az megállapodást azonnal tegyék le az asztalra. Leárik úr. Következő felszólaló Presidente, commissario, l'accordo acta per raggiungere una piena armonizzazione. Az acta megállapodás alapvetően fontos, hogyha egy megfelelő harmonizációját akarjuk elérni a kereskedelmi intézkedéseknek. A hamisításról folyó tárgyalás egy kényes témáról folyik, mint ahogy a szellemi tulajdonjog garantálása, ezeknek alkalmazása, illetve az adatvédelem. És ez az ok, amiért ismételten nagyobb átláthatóságot kérünk. A bizottságnak részt kell vennie a bizalmasságok betartásában, ugyanakkor mégiscsak rendelkezésre kell, hogy a bocsássa a parlamentnek ezeket a dokumentumokat oly módon, hogy a parlament nyomon tudja követni a tárgyalásokat és észrevételeket tehessen. A biztos olyan dolgokat mondott, aminek alapján reménykedhetünk, és reméljük, hogy lépések is fogják követni az elmondottakat. A parlament mindig is a ö, fogyasztókat védi, és a hamisítás ellen is megkívánjuk védeni és a magánélet védelmét is fontosnak tartjuk. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a bizottság továbbiakban is folytassa erőfeszítéseit a jelenlegi tárgyalási keretek között, de úgy, hogy egyre többen vehessenek ezen részt, mert jelenleg csak 12-en vesznek részt a tárgyalásokon. Reméljük, hogy egyre több ország vehet majd részt fejlődő ország, feltörekvő ország, és így tovább. Reméljük, hogy ezek is részt fognak venni a tárgyalásokban, és majd aláírják a záró megállapodást, hogy nagyobb legyen az áttekintés. Fontos, hogy az országok betartsák kötelezettségvállalásaikat, hogyha hatékonyan akarunk fellépni az illegális kalózkodás között. Ezek egyes ágazatait egyszerűen megölik a termelésnek és nem veszik figyelembe a szabályokat. Biztosítani kell a fogyasztóvédelmet, mert egyébként veszélyeztetve fogja érezni magát a lakosság még az egészség területén is. Hogyha nincsenek világos szabályok az internetre is, és különösen az internetre, akkor az internet egyszerűen bumeráng hatást fog létrehozni. El kell ezt kerülnünk nem arról van szó mindössze, hogy az egyének magánéletéről van szó, hanem az országok biztonságáról is. Kardini asszony, következő felszólaló másfél percben, Emine Boszkurt asszony, parancsoljon. Geachte voorzitter, geachte commissaris een overeenkomst achter gesloten deuren is niet wat de Europese... A tárgyalás zárt ajtók mögött ezt nem szeretnék a polgárok, nem is érdemlik meg. Egy nagyon fontos kereskedelmi egyezmény az akta. Erről folynak a tárgyalások a hátsó szobákban a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament nem tudják demokratikus ellenőrzési jogaikat gyakorolni a tartalomról. A szerződő felek megállapodtak egy titoktartási záradékban az Európai Parlament és a polgárok megint kimaradnak a dologból. Ez árt a demokráciának, és ez nem terrorizmus elleni harc miatt van így, hanem kereskedelmi érdekek miatt. Ne értsenek félre a gazdaságot, élénkíteni kell a szellemi tulajdonjog, nagyon fontos része a gazdaságnak. Azonban a titoktartás, eh, amivel itt találkozunk, egyszerűen eh, plegykákat eh, indít el. És milyen a kommunikáció a kereskedelmi biztos között és az alapjogi biztos között? de Güst biztos úr megtárgyalja a tartalmát az egyezménynek Reding asszonyal, és egyáltalán az Európai Parlament követeli a transzparenciát, mégpedig most, mielőtt el kell, hogy fogadja ezt az egyezményt. Következő hozzászóló Éva Lichtenberger asszony másfél percben. Herzlichen Dank Köszönöm a szót. Biztos úr, a meghallgatások során a transzparencia volt az egyik leggyakrabban elhangzott szavak közül. És ma ön is említette ezt, hogy ma már minden transzparens, már minden rendelkezésre áll. Hát meg kell, hogy mondjam, a transzparenciának ezt a definícióját én a magam részéről nem tudom elfogadni. És úgy tűnik, hogy nagyon sok kollégám sem ért ezzel egyet. A transzparencia az valami más, mint az, hogy bizonyos információk információkat odadobnak, és azt mondják, hát a többit sajnos nem tudjuk átadni, mert megígértük valakinek, hogy titokban tartjuk ezeket új ö, szakaszban vagyunk, és most ez már nem megy, hogy a nemzetközi szerződések segítségénél egyszerű, egyszerűen azt ö, követelik, hogy így vakon ö, kövessük a tárgyalási eredményeket, mert az EU, olyat, ami azután az európai jogszabályalkotást befolyásolja. Ez a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta nem megy. Tehát vakon nem tudjuk ezt követni, ennek vége ugyanúgy, ugyanúgy a titokzatoskodásnak az is véget ér a parlament kapuja előtt. Mi azt gondoljuk, hogy a hitelességre van szükség. Védeni kell az innovációt, persze ez az önök nagy érve, ezzel egyetértünk, de ezt a szavahihetőséggel kell párosítani, azt viszont nem érik el, ha minden zárt ajtók mögött tárgyalnak le, és megpróbálják az embereket megnyugtatni, hogy hát ez jobb így, ha ezt mit csináljuk. Biztos biztos úr, ez a téves út. Berger asszony, következő hozzászóló Katrin Trautmann asszony, másfél percben. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Mondjuk ki világosan, ahogyan folynak a tárgyalások a ö, hamisítás ellen, kereskedelmi hamisítás ellen. Ez egyszerűen nem elfogadható az Európai Parlamentnek. Mint társjogalkotó a Lisszaboni szerződés jogot ad nekünk arra, hogy teljes jogú, körű tájékoztatást kapjunk, és arról is, amit a tanács kap információként. Az eddigi dokumentumok bebizonyították, hogy ezt a dimenziót nem tartják tiszteletben. És mit mondhatunk a lényegről? Az a amit felkínálnak a az internet szolgáltatóknak, hogyha hajlandóak elfogadni a hálózatukon átmenő forgalomnak az ellenőrzéséhez hozzájárulnak, akkor ö, ö, maradhat minden úgy, ahogy van, hogyha nem, akkor pedig őket fogják szankcionálni, és jog, ö, bűnüldözés ellenük fog folyni. Ez nagyon veszélyesnek tűnik, mert ez megkérdőjelezi a, az akit, és nem csak az e kereskedelmet, hanem az alapjogok védelmét is, amelyre a legutóbb emlékeztettünk, amikor a Telekom csomagot tárgyaltuk. Még azt említeném meg, hogy a ház már bizonyította, hogy ragaszkodik a jogaihoz, és a SWIFT-et ugye elutasítottuk. Ezt a jövőben is meg tudjuk tenni. Üdvözlöm a Katerárif koordinátorunknak a munkáját, valamennyi nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó kollégáknak a munkáját, és reméljük, hogy az e, Európai Parlament üzenete e, egyhangú. A következőkben a Catch the Eye szisztém alapján fogok szót adni. Egy kérelem érkezett hozzám, megadom a szót egy percben Georgios Papastamkos úrnak η προϊόντων δεν πλήττει μόνο την ανταγωνιστικότητα. Köszönöm szépen. A hamisítás nem csak a vállalatok versenyképességére gyakorol rossz hatást, hanem az egész, emberi egészségre is veszélyes. A válasz az kell, hogy legyen, hogy megerősítsük a szellemi tulajdonjogot világméretekben arra van szükség, hogy egyre több partner legyen, aki kereskedelmi partner, aki vállalja a multilaterális és bilaterális megállapodásokat. Fontos, hogy a megállapodások tiszteletben tartsák a közösségi vívmányokat, az ákikat, és tiszteletben tartsák az alapszabadságjogokat, a magánéletet garantálni kell ugyanakkor az információáramlást is, és nem szabad, hogy ez többlet adminisztratív költségeket jelentsen. Fontos, hogy az Európai Parlamentnek eh, meglegyenek a eh, teljes körű információja a tárgyalások valamennyi szakaszáról. Természetesen úgy, hogy a, eh, a szükséges bizalmasságot biztosítjuk. Papasztámkosz úr, következő utolsó hozzászóló kért szót Ferreira obscuro Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Van egy homályos eljárás, amit az Európai Bizottság alkalmaz. Valami kibontakozik teljesen világosan ebből. A az szellemi tulajdonjogot, ha kiszé, kibővítik, akkor ez még több pénzt fog hozni a nagyvállalatoknak. Nem veszik figyelembe a demokratikus és átláthatóság szabályait, nem adják át nekünk az információkat, a demokratikus ellenőrzés nem valósul meg. Ahhoz, hogy elérhető legyen ez, a globális hozzáférést csökkentették, kevesebb, már nincsen generikus gyógyszertermék, és nincsenek biztonságos termékek. A magán adatokat átkutatják a kereskedelmi gazdasági érdekek védelme érdekében ágazati érdekek vagy személyi érdekekre hivatkoznak, miközben a közösség érdekét, érdekeit elfelejtjük. Ez nagyon világos. Nos, a végül is megadom a szót biztos úrnak, de Gücht parancsoljon. Thank you, uh... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hallgatván a hozzászólásaikat, mindek én már egyszer szót kértem. Az jut eszembe, hogy esetleg sokan nem figyeltek oda, hogy mit mondtam, mert egészen világosan elmondtam, hogy tiszteletben fogjuk tartani a közösségi vívmányokat, és megpróbáljuk biztosítani, hogy az egyezmény tárgyaló partnerei járuljanak hozzá ahhoz, hogy ezeket a szövegeket nyilvánosságra hozzuk. Világosan elmondtam, hogy ez csak a kereskedelmi jogsértésekre vonatkozik a szellemi tulajdonnal kapcsolatosan, tulajdonjogokkal kapcsolatosan, és aztán ezt még részletesebben elmondtam. Nem akarom most válaszolni az összes kérdésre, ami elhangzott, mert úgy gondolom, hogy ezt már megtettem az előző első hozzászólásomban. David Martin azt kérdezte, hogy mi van akkor, hogyha valaki kilép egy országból, amely az akta egyezmény aláírója, hát ez érdekes kérdés, mert ez persze attól függ, hogy hova megy. Hogyha egy olyan országba megy, amely nem szerződő fél, akkor a vám és rendészeti előírásoktól függ az illető országban, hogy mi történik. Erre viszont nem tudunk befolyást gyakorolni. Ha igen, akkor majd megtesszük, de ezt most nem tehetjük meg, mások nevében nem beszélhetünk. Na most nem igazán értek egyet Sofint Felt érvelésével a parlamenti ellenőrzéssel kapcsolatosan, de azért hadd mondjam meg világosan, hogy mi a helyzet a Lisszaboni szerződéssel. A tanács mandátumot ad a bizottságnak, a bizottság tárgyal, és a tanács dönt a mandátumról a saját eljárási szabályzata alapján, és hogy most a miniszternek szüksége van-e a saját nemzeti tagállamának hozzájárulásához, ez nem uniós jog, hanem tagállami, és ez országonként különböző. Az ön országának a helyzetét ismerem, és nagyon különböző lehet ez. Ott szükség van a parlament hozzájárulására, de van olyan ország, ahol nem. És azt hiszem, hogy nem lehet erről télkezni A tanács hozza meg a döntést, és ha a tanács tiszteletben tartja a szerződést, akkor azt hiszem, hogy az teljesen rendben van. Aztán ugye, hogy engem is védett, hogy az én iPodomat aztán nehogy ellenőrizzek, nekem még ilyen nincs még van már, illetve vettem, de nem használtam. Aztán Új-Zélandra valóban elmegyek, de azt gondolom, hogy ez egy picit ő nem függ még össze ez a két megállapítás. Azután amit Sassen asszony mondott, érdekes volt Kínával kapcsolatosan. Nos, hát Kína ezt Rojtov asszony említette, Kína nem tárgyaló fél jelenleg a tárgyalásokon, ez egy komoly probléma Kína, helyesen mondta, hogy ez az egyes számú, első számú forrása a hamisítványoknak. Sok szinten folyik a tárgyalás, van magas szintű gazdasági tárgyalás, folyamatosan hangsúlyozzuk a szellemi tulajdonjogok fontosságát, az internetes kereskedelemmel és hát egyéb más tevékenységgel kapcsolatban is és az akta, ha egyszer lezárul, akkor hozzáférhetővé válik, és reméljük, hogy Kína is előbb-utóbb arra a következtetésre jut, hogy saját ipara érdekében is jó lenne, hogyha társulna ehhez az egyezményhez. A múltban erre már sok ország esetében volt példa hogy érdekük a szellemi tulajdonok védelme. Nem értek egyet azzal az értelmezéssel, amelyet Hierik úrtól és Trautmann asszonytól hallottunk a 218-as cikk értelmezését, illetően a 208. cikk azt mondja, hogy a parlamentet tájékoztatni kell minden lépésről a folyamat során, hogy éppen hol tartanak az egyezmények, meg még, hogy amit mi megteszünk, az az információ, az messze túlmutat azon, amit a 218. cikk előirányoz. Nekem ezzel nincs gondom. Elmondtam már a bevezetőmben, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a többi partner is értsen egyet azzal, hogy mi nyilvánosságra hozhassuk a tárgyalás mások jelenlegi jegyzőkönyveit. Azonban az nem helyes, hogy ne tartsuk, hogy, hogy nem tartjuk figyelembe a 218. cikket, betartjuk. És hadd mondjam el, Sophie Intfeldnek, hogy elküldtünk önöknek a 16-os jegyzőkönyvet, az akta résztvevőkkel folytatott tárgyalásokról, amely a, titoktartási szabályokat tartalmaz a 2009. januárjában. Ezt az előző parlament kapta meg, de hát azért ugyanarról van szó. veld akkor is itt volt már, úgyhogy ön ezt megkapta, úgyhogy nem tudom, hogy akkor miért kérdezi, hogy miről szól ez az egész. Végül pedig nagyon világosá szeretném tenni, ezt már elmondtam, a meghallgatás során is, és azt komolyan is veszem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, annak érdekében, hogy ez az egyezmény úgy szülessen meg, hogy biztosítsuk önök számára a tájékoztatást. Amíg ez nincs így, nem tárhatom fel önök előtt a jegyzőkönyveket, mert ez megszegné a titoktartási megállapodást, és ahhoz, hogy ez, és ez nem kapcsolatos, ez nem csupán az akta tárgyalásokra korlátozódra, hanem ennek hatása lenne egyéb területekre is, hogyha ezt a fajta záradékot megsértenénk, és ez az összes többi tárgyalást is megnehezíteni. De én mindent megteszek, hogy önök megkapják az információkat. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Szóval itt bejelentem, hogy öt állásfoglalásra induló, indít, induló indítványt jutottak el hozzám a vita lezárásaként ezzel a vitát berekeztem szavazásra holnap szerdán délben kerül sor. engedjék meg kedves képviselőtársaim hogy áttérjünk a következő napirendi pontra szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz rendelet az általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. hat szerző kap szót elsőnek megadom a szót daniel caspary úrnak.